so formally Mrs. European. Akkor most formálisan is üdvözlöm Emi O'Reillyt, az Európai Ombudsman. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, és kíváncsian várjuk a 2013-as éves beszámoló bemutatását. Most pedig megadom a szót. Elnézést kérek, hogy egy kicsit később tudunk kezdeni, mert a petíciók egy kicsit több időt vettek igénybe. Köszönöm szépen, elnök asszony, az üdvözlést. Semmi szükség a késedelem miatti elnézéskérésre. A petíció kezelése a legfontosabb dolga ennek a bizottságnak. Én is az elmúlt másfél óvában követtem irodámból a webstreamen keresztül az Európai Bizottság beszámolóját. Leardini úr beszámolóját, és az én irodám is természetesen rendelkezésre áll, hogy tapasztalatainkat megosszuk, és kölcsönösen tanuljunk egymástól. Mindannyiunknak hasonló nehézségeink vannak, és tudunk egymástól tanulni. Nagy ör- örömömre szolgál, hogy itt lehetek-e bizottságnál, ez az első alkalom számomra. A mi munkánk szempontjából ez a legfontosabb szakbizottság, és fontos számunkra a jó együttműködés, hiszen hasonló munkát végzünk. Én ezt úgy értem, hogy egy speciális küldetésünk van, Az európai intézmények közül ez a kettő azon néhány közé tartozik, amely közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé az állampolgárokkal. Az én hatásköröm nem tartalmazza, nincs semmilyen kapcsolatom, illetve nem tartoznak hozzám semmilyen tagállamok, stb., nem közvetlenül csak az állampolgárokkal tartom a kapcsolatot. A különböző jogszabályok ö, ö, betartatásáért felelünk, és ma szeretnék beszámolni a 2013-as éves jelentésről. Amint említettem, nem dicsekednék azzal, hogy ezt én írtam volna meg, hanem elődöm Forrest Mandoras állította ezt össze össze. 2013. október 1-én léptem én hivatalba, tehát itt főleg elődöm munkájának eredményeit olvashatjuk. A beszámolón végén kitérek arra a munkára, amit én magam személyesen végeztem, azokra a vizsgálatokra, melyeket végzek az európai intézményekkel kapcsolatos rendszerszerű problémák tekintetében. Tehát ez is olvasható az éves beszámolóban. 2013 rövid áttekintését láthatják itt. Itt néhány utalás a főbb ügyekre. Elnézést kérek a hangom miatt, egy kicsit megfáztam, ezért egy kicsit reket vagyok, e, ezért elnézést kérek. Ezen a héten kezdtük azt a munkát, hogy rendszerszerűen felmérjük, hogy a bizottság hogyan viszonyul azokhoz a vezető pozíciót betöltő funkcionáriusokhoz, akik vagy nyugdíjba vonulnak, vagy hosszas betegszabadságon vannak, vagy pedig a magánszektorba ö, lépnek át. Ezzel kapcsolatban elődöm és én is tettünk néhány ajánlást két elv alapján. Az egyik az, hogy a bizottságnak a bizottság nyitottan kívánja megközelíteni a kérdést, a másik pedig a személyzeti szabályzat ezt lehetővé is teszi, tehát mi igyekszünk a bizottság nak megmutatni, hogy mi a legjobb módja annak, hogy a céljait elérje, és ne legyenek érdekkonfliktusok, különösen a vezető tisztségviselők esetében. A fő ajánlásunk tehát, hogy ezen tisztviselőknek a nevét nyilvánosságra kell hozni, tehát akik át akarnak lépni a magánszektorba is, rövid leírást kell adni a bizottságban végzett munkájukról, illetve a magán szektorban végzendő várható munkájukról. Ezt tehát az internetre fel kell tenni, így kerülni el az érdekkonfliktust. Volt egy ügy, amely tavaly zárult le, Diamandoras úr végezte ezt, az Egyesült Királyság optautjával kapcsolatban, az alapvető jogok kartájával kapcsolatos optauttal kapcsolatban ez jelentős eseményre adott okot. A parlament elnöke és a bizottság elnöke is részt vett rajta, Schulz elnök úr is. Jelentős ügy volt, ez egy olasz cégről volt szó, 93 ezer eurós támogatást adtak meg, jó kimenetele volt az új ügynek. A cég természetesen örült ennek. Júliusban pedig engem érte az a megtiszteltetés, hogy az Európai Parlament megválaszolt Európai Ombudsmannak augusztusban az EU ügynökség a szeptemberben az adatvédelemmel kapcsolatos eljárást indítottak meg. Egy szemináriumra került sor Dublinban, az én szülővárosomban. Talán tudják, hogy ombudsmanként nem állok a tagállamok fölött, hanem a tagállamok hálózatát koordinálom, és nagyon sikeresen sokat tanultunk egymástól, tapasztalatot cseréltünk, és a tagállamok ombudsmanjai is, az ír ombudsman is kérdéseket küldött be, panaszokat tudott, az ombudsmanok panaszokat tudtak beküldeni az európai ombudsmanhoz, és tanácsot kaptak. Egy jelentést adtam be novemberben itt ennél a bizottságnál a Frontex intézményével kapcsolatban a határvédelemmel foglalkozó ügynökségről van szó, amelynek székhelye Lengyelországban van, és amely alapvető szerepet játszik a menedékkérők, bevándorlók, stb. tekintetében, és az beszámolomban egy konkrét kérdést vizsgáltunk meg, nevezetesen, hogy a Frontexnek nincsen panasz mechanizmusa, és tekintettel arra, hogy milyen fontos szerepet játszik a Frontex ezen a területen, kellene rendelkeznie ilyen mechanizmussal, meg akkor is, hogyha az adott panaszokat tovább irányítja a tagállamhoz vagy más ügynökséghez. Decemberben volt egy fontos jogsértési ügy, magánszemélyek kerestek meg bennünket, és azt állították, hogy a spanyol adó jogszabályokat, illetve adó könnyítéseket megsértették, és egy jogszabálysértés, jogsértési eljárás indult ennek következtében. Ez volt tehát egy általános áttekintés a munkánkról és a munkánk mennyiségéről, Ma délelőtt sokat hallottam arról, hogy mennyi panaszt kapnak önök és mennyi petíciót, és milyen nehéz ezeket feldolgozni. Az évek során mi egy elég jó interaktív útmutatót dolgoztunk ki a honlapunkon, amely nagyon sokat segít az állampolgároknak abban, hogy a megfelelő helyre tudják irányítani a panaszukat, akár hozzánk, akár egy tagállami ombudsmanhoz, akár a petíciós bizottsághoz, akár a szolvithoz, vagy más intézményhez, amelyet, amelyre Leardini úr utalt ma délelőtt. 2420 panasz érkezett be hozzánk, és több mint ezerrel foglalkoztunk. Sok került tagelemi ombudsmanokhoz is. Hogyha továbbosztjuk ezt az adatot, 350 azoknak az vizsgálatoknak a száma, amelyet 2013-ban az Európa Ombudsmani Iroda beindított. 2013-ban 461 panaszt zártunk le, illetve vizsgálatot zártunk le, ide tartoznak a tagállamok által kezelt panaszok is. A panaszok nagy része, amely hozzánk érkezik, rendszerszerű vizsgálatot igényel egy panasz több ezer, akár százezer embert is érinthet. Tehát egy kicsit félrevezetőek ezek az adatok. A panaszok elsősorban ezeken a területeken koncentrálódnak. Látjuk, hogy a legnagyobb terület az Európai Bizottság úgy tűnik, mintha ez valami rettenetes intézmény lenne, már mint abból, hogy a legtöbb panasz a bizottság ellen érkezik be, a többi az EU ügynökségek, nagyon kevés az Európai Parlamenttel kapcsolatban, az Európai Beruházási Bankkal és az epso val kapcsolatban ezek személyzeti panaszok, akik valamilyen állásra pályáztak, és nem kapták meg, és ezzel kapcsolatban van panaszok, illetve az eljárással kapcsolatban nézzük a panaszok eredményeit. 25 százalékot még vizsgálat előtt sikerül, vizsgálat nélkül sikerül lezárni egy informális beszélgetéssel, és megoldódik. Ez természetesen egy remek módja az ügyek gyors lezárásának. 43 százalék esetében nincs további vizsgálatra szükség különböző okok miatt. 26 esetben nincs, nem találtunk adminisztrációs problémát, 10% százalék esetében igen, és 4% százalék tartozik az egyéb ügyekhez. A panaszosok tekintetében, tehát 80% esetében megvizsgáljuk, hogy illetve hogy 80% esetében betartották az ajánlásainkat, 20% esetében nem. Minden évben megvizsgáljuk, hogy az Európai Ombudsman ajánlatait mennyiben tartják be. akár még a 90-es százalék felé is tendál a javaslatok betart, ajánlások betartásának aránya az intézmények részéről, és különösen a bizottság részéről. Itt az esetek átadásáról, továbbadásáról van szó, az esetek nagy része visszakerül a tagállamokhoz, 13%-a az Európai Bizottsághoz, 37% más intézményekhez és szervekhez. Itt pedig országstatisztikákat láthatunk. Ez olyan, mintha sokat megtudhatnánk belőle, de nem szükségszerűen van ez így. Rengeteg panaszt kapunk Spanyolországból. Ez úgy néz ki, mintha a spanyol állampolgárokkal különösen rosszul bánna a bizottság, de ez nem így van, hát itt aktív állampolgárokról van szó nagyon öntudatosak a spanyol állampolgárok, illetve jól ismerik ezt a lehetőséget, az Európai Ombudsman létezését, és ezért gyakran élnek panasszal. Nagyon jó, hogy ilyen jól tájékozottak, de nem minden panasz tartozik hozzánk. A következő Németország, Lengyelország, Belgium a sorban, ami a megnyitott ö, vizsgálatokat illeti, itt Belgium van az első helyen, ennek pedig az az oka, hogy sok cég székhelye, sok NGO székhelye fizikailag Brüsszelben van. Néhány példát mondanék esetekre Belgiumban, gyakran az előbb említett szervezetekre vezethet vissza, NGO-kat nagyon érdeklik az etikai kérdések, és sok panaszt kapunk érdekkonfliktussal kapcsolatokban, kulcsfontossága EU dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban, állampolgárok részvételével kapcsolatban. Volt egy nagyon sikeres eset Németországban, amikor a bizottság 140 dokumentumot hozott nyilvánosságra, Görögország eurozópá, eurozónába való belépésével kapcsolatban egy német újságíró kérésére. Egy olasz példa pedig egy olasz cég Spanyolországba kerámiát szállított, és a recesszió miatt adó, követelése halmozódott fel, és sikerült segítséget nyújtani, hogy hozzájusson a pénzéhez. Spanyolországban pedig egy négy éves várakozás volt, hogy a bizottság egy jogsértés eljárást megindítson-e a futballklubok ügyében, vagy nem. Ezek a fő témák, amelyeket itt olvashatunk, mindannyian ismerik az átláthatóság etikai kérdések, állampolgári részvétel, természetesen az európai állampolgári kezdeményezés, amely nagy érdeklődést keltett, és ezzel kapcsolatban is számos panasz érkezett, hogy a bizottság hogyan válaszol ezekre. Nagyon fontos téma az EU által finanszírozott projektek kérdése, ügynökségek, stb. Most egy másik ügyről beszélnénk, amely idén fejeződött be, illetve a tavalyi év végén fejeződött be. A bizottság egy adhok etikai bizottságot állított fel, amely tanácsot ad a bizottságnak a érdekkonfliktusokkal kapcsolatos ügyekben, amikor vezető tisztségviselők lépnek át a magánszektorban. És volt egy maga az elnök úr lépett át a magánszektorba, és ez is egy potenciális érdekkonfliktusos ügy volt. Tájé- miután tájékoztatást kértünk, decemberben visszalépett. Hát nem igazán innovációról van szó, amiről most szeretnék beszélni, de tavaly átgondoltuk, átgondoltam, hogy hogyan lehetne az irodám erőforrásait a lehető legjobban kihasználni, mert viszonylag kis iroda 80 nem vannak Strasbourgban és Brüsszelben összesen. Úgy gondoltam, hogy legjobban úgy tudnám hasznosabbá tenni az irodámat, és legjobban szolgálni az állampolgárokat, hogyha rendszerszerű vizsgálatokkal foglalkoznánk. Tehát ami legnagyobb érdeklődésre számot tart az európai állampolgárok körében. Tehát ö, ö, elveket fogalmaznánk meg, és a forrásokat ezekre összpontosítanánk. Ez nem jelenti azt, hogy egyes panaszokkal nem foglalkoznánk, hanem egy stratégiai jellegű megközelítést alkalmaznánk. Amint tudják, nem vagyok bíró, és csak ajánlási lehetőségeim vannak de a vizsgálati hatásköröm nagyon erős, bármilyen anyagot, anyagba betekinthetek, akármilyen bizalmas is, és vizsgálatokat indíthatok. És bármilyen tisztviselőt kikérdezhetek. És a szándékomban áll ezeket a hatásköröket teljes mértékben kihasználni, és ajánlásokat megfoga- olyan ajánlásokat megfogalmazni, amelyek megfelelőképpen megalapozottak. Ez a három szó, fogalom, amelyet a munkatársaim már nagyon unnak, a hatás, a relevancia és a láthatóság. A legfontosabb a relevancia, a Maastrichti szerződésre utalnék ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos a munkánk, tehát mi vagyunk az európai intézmények őrzője, őrkutyája, úgymond watchdog szervezete, és szeretném biztosítani, hogy hasznos munkát végzünk, és ennek valóban hatása van, segíti az intézményeket a hasznosabb munkában, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az állampolgárok jobb kapcsolatban legyenek az intézményekkel. Az elején említettem, hogy röviden erről erre is szeretnék kitérni. Mindezek, mindezeket a vizsgálatokat nyilvánosságra hoztuk az elmúlt hónapok során döntések születek a TTIP transzparenciájával kapcsolatban, amint tudják, sokat beszéltek az állítólagos eh, átláthatósági hiányosságokról a transatlanti eh, kereskedelmi és ipari partnerségi megállapodással, tehát a TTIP-vel kapcsolatban. Az Egyesült eh, Államok beli partnerek globális szerepet is játszanak, az irodám és a bizottság, és nagyon jó munkát végzett a vizibilitás növelése érdekében. Néhány javaslatot fogalmaztam meg a bizottság számára azt illetően, hogyan tehetnék átláthatóbbá a munkájukat, de a nyilvánosságot is kérem, hogy mondják el nekem, mi a véleményük erről az átláthatóságról. Szeretném, hogyha pontosan megfogalma, megfogalmaznák, hogy véleményük szerint mi az, ami nem eléggé átlátható, és szeretnék, hogy mi az, amiről szeretnék, hogy átláthatóbb legyen. Tehát, hogy gondolkodjunk el azon, hogy mi hiányzik. Szeretném erre rákényszeríteni az érdekelteket, saját magamat is, hogy gondoljuk át hiszen itt ö, mindenféle plegykát hallunk, hogy mi az, ami a TTIP-ben be van, ben, benne van, és nyilván minél transzparensebb a bizottság, annál jobb mindenki szempontjából. Az én szerepem csak ö, ez, hogy ajánlást fogalmazhatok meg a transzparenciával kapcsolatban. A közérdekű bejelentés is nagyon-nagyon fontos ügy, néhány nagyon fontos eset volt az Edward Snowden ügy, a Julian Assange ügy, néhány, de voltak mások is a közérdekű bejelentéssel kapcsolatban, amint korábban említettem. Nagyon kényes ez a téma, nem fekete-fehér egyáltalán. Az EU intézmények nek muszáj, hogy legyen saját közérdekű bejelentői ö, politikája, hogyha ilyen ügy a saját ö, hatáskörén belül előfordulna, hogy ezt, ö, ö, hogyha esetleg korrupció van az intézményeknél, nem megfelelő eljárás, akkor megfelelő eljárás legyen az ilyenre. Mielőtt a közérdekű bejelentése kapcsolatos vizsgálatot elindítottam, megnéztem, illetve gondoskodtam arról, hogy a saját irodánknál legyen egy ilyen eljárás, mert nem néznek ki jól, hogyha másoknak ajánlom, és nekünk nincs ilyen. Tehát nekünk is van. A bizottsági szakértői csoportok egy következő téma, azt vizsgáljuk ezeket, hogyan alakítják ki, hogyan állítják fel, milyen szerepet játszik az iparban, a társadalomban, ezzel kapcsolatban konzultációt, nyilvános konzultációt indítottam. Az úgynevezett forgóajtó és egy következő téma, valamint a kohézió, politika és az alapvető jogok. Van egy mechanizmus, amely biztosítja, hogy a kohéziós alapokat a megfelelőképpen költik el, és eközben az alapvető jogokat tiszteletben tartják. A kohéziós alapok célja intézmények kiépítése, Többek között arra is költenek kohéziós alapokból pénzeket, hogy fogyatékossággal élő emberek számára intézményeket alakítsanak ki, már pedig nagy intézmények kialakítása ellentétes az az alapvető jogokkal, ez csak egy példa. Az EC is hasonló téma. A vizsgálat célja annak megvizsgálása, hogy a bizottság megfelelőképpen foglalkozik-e az EC-vel, vagyis az Európai Állampolgári Kezdeményezésekkel. Ennyi lett volna a beszámolom, köszönöm a figyelmet. It's a fantastic... Fantasztikus munkát végez, a polgárok számára is nagyon hasznos, és az európai intézmények vonatkozásában is nagyon hatékony. Lenne pár felszólaló, úgy tűnik, Oken asszony az első. Köszönöm szépen, Emilin, nagyon köszönjük, hogy eljött és prezentálta ezt a beszámolót. És a választások előtt tulajdonképpen naporendünkön szerepelt egy ilyen beszálló, amiről be is számolt az ombudsman is, mert mi is hasznosnak tekintettük ezt mielőtt érkezett volna, és elfoglalta volna a székhelyét, a pozícióját, korábban is vitáztunk már erről, de nem tudom, hogy hasznosnak találná, segítségül szolgálna az ön munkájához, hogyha ezt mi is újra napirendre tűzzük, a Frontexről van szó. Én azt gondolom, hogy akár egy pár kérdést összegyűjthetünk, és aztán ezeket csokorba szedve egyszerre válaszolhat majd rájuk mielőtt még mindenki nagyon éhes lenne. Maria szó, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Hát a munkája, amiről beszámolt, mindannyian nagy figyelemmel követtük nyomon, és természetesen konkrétan vissza is fogunk még térni itt az egyes elemekre. Az természetes, hogy a mi szakbizottságunk és az Európai Ombudsman közötti együttműködés nagyon fontos. Hiszen miről is van szó? Hát nem másról, mint arról, hogy a polgárok jogait át kell ültetni a gyakorlatba, védeni kell. Tehát a feladatunk gyakorlatilag ugyanaz, ugyanaz a missziónk. És ebben az értelemben kellene együttműködnünk és azt gondolom, hogy a politikai támogatás is, amelyet a szakbizottságunk nyújt az önhivatalának, ez is nagyon pozitívan értékelendő. Két kérdésem lenne, és ezzel kapcsolatosan szívesen meghallgatnám a véleményét. Az egyik az érdekkonfliktus, beszélt is ön erről a beszámolójában, ami akár a központi bank elnökével kapcsolatos lenne Drági úrral. A bizottság szerepe és az Európai Központi Bank szerepe, mint a Trojka szereplői, nagyon sok kérdést vett föl, különös tekintettel az érdekekre. És hát ez már megállapítást nyert a parlament beszámolójában is, 2013 márciusában hagyták ezt jóvá. Tehát a bizottság ugye a Trojka tagja, ott az Eurogroup vezeti, és nyilván a programok végrehajtását is nyomon követi. Ugyanakkor a bizottság egy olyan intézmény is, amely ugye az EU intézménye. Úgyhogy szinte kettős feladata van. A parlament pedig ezzel kapcsolatosan állapította meg a konfliktust, hiszen két feladatnak nem tud megfelelni. Egyrészt az adományozókat képviselni a tagállamokkal szemben, a második oldal, másik oldalon pedig szociális érdekeket vinni. És aztán még az LKB-val is ott van a konfliktus. Ugye az is tagja a trojkának, annak érdekében van ott, hogy technikai útmutatást iránymutatásokat adjon, miközben adományozó is, ugye hát hiteleket nyújt az egyes tagállamoknak a, az Európai Központi Bank. Görögországgal kapcsolatban ugye államkötvényeket vásárolt 35 milliárd eurós értékben a központi bank, 45 os kedvezménnyel. De hát 100 ban vissza kell majd fizetni. Tehát nyertese lesz az LKB ennek az, az ügyletnek, méghozzá a görög társadalomnak a rovására. Olyan államkötvényekről van itt szó, amelyeknek lehet, hogy tízes a nominális értéke, de csak hatért vásárolták meg. Úgyhogy ez tényleg nagyon nagy érdek konfliktus Ezek az intézmények nem lehetnek egyrészt pénznyújtók, és nem képviselhetik ezeket az adományozókat, illetve nem folytathatják az intézményekért való tevékenységüket. Na, akkor a második dolog. Mennyiben kellene az alapjogokat védeni tekintettel a takarékossági programoknak a betartását? Tegnap előtt jött egy mm, válasz a Szirizától egy görög képviselő kérdésére, azaz, hogy a trojkán belül a megtakarítási programok mellett ki kell tartani, méghozzá az alapvető polgári jogok, alapjogok kontextusában. Nagyon sokszor itt az EU-s joganyagon kívül helyezkedünk, és nem vagyunk hajlandóak már figyelemben is betartani az EU-s jogokat, a polgári jogokat. A bizottság tevékenysége pedig már szinte ott tart, hogy olyat követel, ami már nem sorolható az alapjogok betartása alá. Hát ezeknek a kérdéseknek magunkat is alá kell vetnünk, petíciós szakbizottságként is, de az ombudsman hivatalának is, hiszen önök vizsgálják a két intézménynek a tevékenységét. Úgyhogy akár egy első reakcióban is szívesen meghallgatnám, hogy mit gondol erről. Nagyon szívesen küldök információkat, adatokat, dokumentumokat, akár egy saját kezdeményezésű jelentésben is gondolkodhatna, hiszen itt olyan fontos témákról van szó, amelyek nagyon sok tagállamban több ezer program, több ezer polgár életét érintik, hiszen a megtakarítások ugye mindenkire hatással vannak. Most pedig akkor folytatjuk Valensza képviselő kérdésével. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Nagyon érdekes volt ez a jelentés, nagyon komplex, nagyon átfogó, de két kérdésre szeretnék koncentrálni. Egyrészt a panaszok száma az első évben az ombudsman ezek közül több vizsgálatot le, lezárt, mint a hány kérdés nyitva maradt. 461 ről 350-re csökkent az esetek száma. Tehát elégedett lehet ezzel az eredménnyel. És ezeket a kérdéseket nagyon gyorsan is felhasználták, fel, lezárták 20%-át az eseteknek három hónapon belül, három és 12 hónap között pedig 37%-át az ügyeknek és egy év alatt pedig 39%-át az eseteknek képesek voltak lezárni. Szerintem nagyon hatékonyan dolgoznak, és ehhez csak gratulálni tudunk. Azt gondolom, hogy magunkra nézve is érdemes következtetéseket levonni ebből. Egy másik aspektus. Az eljárás mód helyessége az érdekkonfliktusok elkerülése érdekében, illetve a forgóajtókat is említette. Nos, én azt gondolom, hogy magas, a legmagasabb etikai sztenderdekhez kellene ragaszkodnunk, és örülök, hogy erre nagy hangsúlyt fektetett. Két kérdésem lenne az ombudsman asszonyhoz. Kicsit többet el tudná mondani azokról a módszerekről, amelyekkel a vizsgálatok számát csökkentik, illetve a vizsgálati időszakot is csökkentik. A második kérdésem, Ugye ön beszélt a jelentésben az, az ombudsmani ajánlásokról is. Az esetek 20%-ában az intézmények nem tartották be az ön ajánlásait. Kérem szépen, hogy ezt indokolja meg. Mondja el, hogy miért van ez így. És lenne ennek nyomon követése, hogy a 20%-ról csökkenjünk. Rivázi asszony következik, ezt követően azonban szeretném kérni, hogy másfél percre korlátozzák a felszólalás idejüket. Tudom, hogy nem szép, főleg, hogyha valakinek szót adok, és aztán csak mondják, mondják, mondják, és 12.30-kor el kell mennünk. Úgyhogy Rivázi asszony, és aztán egy kicsit rövidebb felszólalásokat kérnék. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm az ombudsman asszonyt rendkívüli munkát végez. Nagyon tetszett a revolving, a forgóajtóval kapcsolatos beszámolójával. Ideje volt megkérdezni, hogy a távozó biztosoknak, illetve vezető tisztségviselők nincsenek érdekkonfliktusban. Kérdés, hogy hová távoznak? Azt is meg kell kérdezni a biztostól, illetve meg lehet kérni őket, hogy bizonyos ideig ne vállaljanak munkát olyan területen, ahol dolgoztak. De akkor kérdezem, hogy hogyan akadályozhatunk meg ö, egy biztos, például Löngrengre gondolok, egy ipari szektor esetében hogyan akadályozzuk meg, hogy valaki ne vállaljon munkát olyan területen, ahol amely összefüggésben van a ö, korábbi munkájával, ami pedig az érd érdekek nyilvánosságra hozatalával kapcsolat, és érdekeltségek nyilvánosságra hozatalával. Tudjuk, hogy a Barózó bizottság néhány tagja esetében is. Véleményem szerint drákoinak kell lennie a nyilvánosságra hozatalak kapcsolatban, akik a bizottságban dolgoztak, vagy akár tudományos tanácsadói munkát is végeztek. Az ipari szektorban van az úgynevezett kereskedelmi titok, illetve üzleti titok. Én érdemesnek tartaná, tartanék egy meghallgatást ebben a témában. Végül pedig az Olafhoz fordultam, tudják, ez a korrupcióellenes ellenes szervezet többször, de szeretném, hogy ön, mint ombudsman, ombudsman kötelezze az Olafot, hogy beszámoljanak a munkájukról, mert beérkezik hozzájuk a panasz, ugy, ugyanakkor utána semmilyen átláthatóság nincs azzal kapcsolatban, hogy mit kezdenek a megkapott panaszokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Szoledát kap szót. Köszönöm szépen. Én is azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok az elvégzett munkához, amelyet az ombudsman egy szűk éven belül végzett. Ez is mutatja, hogy mennyire rugalmas és kompetens, és milyen jól működik együtt a csapatával. Gratulálok az elvégzett vizsgálatokhoz is, és a kiemelt témakörökkel is egyetértünk, hiszen itt valóban azokról a témákról volt szó, amelyek a polgárok számára is fontosak. Ott vannak aztán a klinikai kísérletekkel kapcsolatos kérdések is. Itt nagyon alapos és polgárokhoz közeli munkát végzett az ombudsman. Talán amit még megemlíthetnénk az az, hogy talán érdemes lenne láthatóbbá tenni ezt a munkát, az ön és a csapat a munkáját, az önök szervezetének a munkáját. Közelebb kellene vinni a polgárokhoz, hogy láthassák, hogyan zajlik egy ilyen típusú eljárás, és ezzel talán a petíciókat is befogadhatóbbá tudnánk tenni, hogyha tudnák a polgárok, hogy mire számíthatnak. Lenne még egy kérdésem is az ombudsmanhoz egy számunkra érdekes témával kapcsolatban. Úgy, súlyos válság érint számos tagállamot. Láthatjuk, hogy hogyan próbálnak az egyes tagállamok a válságból kilábalni, és időnként előfordul, hogy az alapvető uniós jogokat hogyan próbálják esetleg egy kicsit másképpen értelmezni, legyen szó a szabad mozgás, vagy letelepedés jogáról, vagy bármely más alapjogról. Tehát meg kell vizsgálni azt, hogy a válság milyen befolyást gyakorol a polgári jogok, a polgári alapjogok gyakorlásának lehetőségére. Tehát érdekes lenne ezt megvizsgálni, hogy ez milyen kihatással volt ezekre a jogokra. Köszönöm szépen, még négy képviselő jelentkezett szólásra. Lezáratom ezzel a felszólalás listát? Rendben, akkor most Valina asszony következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni az ombudsmannak, Oráli asszonynak ehhez a jelentéshez és a kezdeményezéséhez is. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és itt egész pontosan a frontex kapcsolatos külön jelentésre gondolok ez a kezdeményezés. Azért is fontos, mert olyan elemekre is felhívja a figyelmet, amelyek bizony megsértik az alapjogi kártában foglaltakat. nem a szakbizottság állította össze ezt a jelentést, mivel már a parlamenti ciklus végén állt, jártunk, és nem állt módunkban újabb jelentéseket elkészíteni, de mivel sok ezer ember alapjogének megsértésére vonatkozó nagyon fontos ügyekről volt szó, ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy az ombudsman foglalkozott ezzel a témával. Most pedig Csák Júr kap szót, remélem, hogy megfelelően neveztem meg. Köszönöm szépen. Csáki, kell ugye magyarul ejteni, de bármilyen más kiejtést is nagyon szívesen elfogadok. Köszönöm szépen, elnök asszony, ezt a, a különleges előadást és ezt a rendkívül jó munkát. Én ugye Szlovákiából származom, és látom ezen a térképen, ezen a nagyon hasznos térképen, hogy hogy állnak az egyes tagállamok, és kicsit meglepő számomra, hogy Szlovákiából 31 panasz került elfogadásra, de 31-ből egyre, egyről sem írnak, ahol eljárás folyna. Tehát úgy tűnik, hogy ebből a kis országban 31-et benyújtottak, de mégsem került vizsgálatra a sor talán majd holnap vagy holnap után írásban tudna erre válaszolni, az is megfelelni. Szerintem egy nagyon konkrét kérdést vetettem fel. Most pedig Befera asszony, Beatrice kap szót. Köszönöm szépen Orália asszonynak ezt a kiváló jelentést, és gratulálok a kiváló munkához. Egy szűk éven belül rendkívüli munkát végzett az ombudsman. És ami nagyon fontos, és megjelenik ebben a munkában is, az az, hogy az ombudsmani hivatalnak példaként kell szolgálnia, tehát nem söprünk más ház előtt addig, amíg a saját házunkban nem vezetjük be azokat az eljárások és módszereket, amelyeket másokon aztán később számon kérünk. Itt nagyon fontos tehát az átláthatóság, a függetlenség garantálása és az összeférhetetlenségnek a kizárása. Tehát azok a személyek, akik közhivatal pozíciót töltenek be az ő esetükben, ezek nagyon fontos szempontok, az intézményeknek be kell tartani ezt az összeférhetetlenségi kritériumot, a polgárok felé ezt garantálni kell, hogy és garantálni kell azt is, hogyha bármilyen probléma felmerül, akkor mi lépni fogunk, és utána járunk és kivizsgáljuk úgy, úgy gondolom, hogy ez a munka, amelyet ön is végez, végezni kíván, ez így nyeri el az értelmét. Aztán lenne még egy további kérdésem a felsorolt prioritásokkal kapcsolatban, amelyekkel egyébként teljes mértékben egyetértek. Egy dolgot mondanék még el, azzal kapcsolatban, amelyre, amire ön is felhívta a figyelmet Spanyolországgal kapcsolatban, az azért számos panaszt nyújtanak be az ombudsmanhoz, Ugye itt Spanyolországban számos ombudsman működik regionális szinten, és vannak különböző ombudsman hivatalok és nemzeti szinten is, és érdekelne, hogy, hogy az ő láthatóságukat nem lehetne javítani esetleg. Nem lenne jó, hogyha a tagállamok megpróbálnak a saját intézményeik, szervezeteik szándékait megvilágítani és erőiket egyesíteni. Köszönöm szépen, most pedig Metszóla asszony Roberta, te kapod meg a szót. Köszönöm szépen elnök asszony és oráli ombudsmannak, és köszönöm szépen a beszámolat, és úgy gondolom nagyon fontos, hogy valóban megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy átláthatóbbá váljon az ombudsman hivatala. Aztán a 29. oldalon itt 20%-os eh, meg nem felelősséget állapítottak meg. Érdekelne, hogy milyennek az oka, miért nem elfogadható egy panasz. Eh, szeretnénk, ha ez az arány ugyanis csökkenne a jövőben. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a hozzászólók listáját, most pedig nagy örömömre szolgál, hogy Orália asszonynak ismételtem megadhatom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon sok kérdés merült fel, mindegyiket hálás vagyok, és megpróbálok mindegyikre válaszolni. Elnézést kérek, ha esetleg eh, kimarad ez vagy az, de a hivatalom mindig is nyitva áll, hogy közvetlenül fordulhassanak hozzánk is. Először is a Frontex jelentés valóban a hivatalunk számára is nagyon-nagyon fontos volt, rendkívüli és ritka alkalom az, hogy a parlamenttől kapunk egy ilyen lehetőséget és támogatást kapunk. Én azt nem találom jónak, hogyha az ombudsmannak túl sokszor kellene a parlamentbe jönnie, viszont ez azt jelenti, hogy a parlament nem tudja elvégezni a munkáját, és, és, de ha segítségre van szükség, akkor jó, hogyha segítjük egymást. A választások során kicsit itt e, e, elvesztek ügyek, hiszen nagyon a nyomás nehezedett a parlamentre, és így a Frontex jelentést fontos volt támogatni ahhoz, hogy a plenáris elé kerülhessen, és erről a kritikus jelentőségű kérdés vitázni tudjunk. Úgy gondolom, hogy valamennyünk számára nagy aggodalmra ad okot, nem csak emberi jogi szempontból, mert szempontból is nagyon agályos volt ez az ügy. Köszönöm szépen a a, az együttműködéssel kapcsolatos hozzászólásokat, és egyetetek, hogy ez rendkívül fontos. Én úgy láttam, hogy egyfajta frusztráció jelent meg, különösen a, a polgárok részéről is megjelenik Görögországban a frusztráció a trojkával szemben, és úgy látják, hogy nem elszámoltathatóak az uniós intézmények, ezek az idegen lények, az EMF, a bizottság és más intézmények itt megjelennek, és ők ugyan kifelé számolnak el. Hát én egy olyan országba származom, ahol szintén éveket töltött a trojka, és hát pontosan tudom, hogy miről is van itt szó. Ombudsmanként valaki hozzám fordul bármilyen kérdésre, akkor megpróbálom megvizsgálni azt, hogy hol van az a pont, ahol én itt ebbe beleszólhatnék, meg nézem, hogy én hol vagyok illetékes, hatásköröm mire terjed ki, de hát nyilvánvalóan tisztában vagyok a politikai szempontjaival is ennek a, az ügynek, hát nyilvánvalóan politikai játszmáról is van szó, meglátjuk, hogy majd ez hogyan alakul a jövőben. Úgy gondolom, hogy ha utólag visszatekintek és megnézzük a trojka összeállítását, azt, hogy hogyan működök, akkor ezzel sokan látják, hogy bizony voltak hiányosságok, gyengességek, és nem, nem utolsó sorban azért, mert a demokrácia szempontjából ez nem volt igazán legitim ez a működés. Tisztában vagyok azzal, hogy nagyon nehéz gazdasági helyzetben kellett itt megoldásokat ö, találni, de nagyon örülnék, hogyha bármiféle dokumentumot be tudnának nyújtani hozzánk ezzel kapcsolatban, és olyan ügyben, vagy olyan szempontból ö, keresnének meg, ahol tényleg, ténylegesen tudok segíteni, de én nem szeretnék itt túl nagy elvárásokat ö, ö, kelteni, hiszen a politika az önök asztala, én máshol vagyok életékes. Melissa úr, köszönöm az ön észrevételét, és egyetértek azzal, hogy a, a bizottságnak és a, és a többi uniós intézménynek is a legmagasabb szinten kell eljárniuk, és nagyon magas uh, színvonalat kell képviselniük az elszámoltatatosak, az átláthatóság szempontjából, és én úgy gondolom, hogy ezt meg is teszik. Aztán ott van ugye a hátralék, a, a feltornyosult feladatoknak a kérdése a bizottságnál, és láthatjuk ezt. És hogyha más tagállami kollégáimmal beszélek, akkor mi is megvitatjuk ezt, hogy, hogy igen, fel torlódnak az ügyekén, és a saját hivatalomban néhány évvel ezelőtt egy ilyen vizsgálatot indítottam, és meg, megnéztük, hogy bizonyos időtartamon belül ki mit, hogyan végzett el a hivatalban, és megpróbálta megváltoztatni a munkafolyamatokat ennek tükrében. És ilyen módszerekkel bizony a hatékonyságot lehet növelni. És itt valóban arra kell odafigyelnünk, hogy abban a pillanatban, amikor beérkezik egy panasz, akkor rögtön jó úton indítsuk el ennek az ügynek a kezelését. Biztosítani kell azt, hogy valóban eljussanak ezek a panaszok, ezek a petíciók a címzetekhez, de ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy ezek valóban elfogadható petíciók Ez a legelső lépés, ez a legnagyobb lépés, ami már megváltoztathatja a munkánkat és a hatékonyságunkat, hogyha megfelelő döntés hozunk arról, hogy elfogadható, befogadható egy panasz. Aztán ott van a forgó ajtók kérdése, tehát hogyan lehet megakadályozni azt, hogy, hogy olyan hivatal töltsenek be, például biztosok vagy más közhivatalt betöltő személyek, amelyek esetleg nem egyeztethetők össze előző vagy későbbi munkahelyükkel és az ott képviselt ügyekkel. Úgy gondolom, hogy például a biztosok esetében a nyugdíjjogosultságok és megvizsgálják, ez nagyon ritkán fordul elő, hogy esetleg itt módosítanak bármin, de itt is meg lehet közelíteni, így is meg lehet közelíteni ezt a kérdést. Én a javaslataimban, ajánlataimban, iránymutatásaimban bizottság felé mindig arra próbálok koncentrálni, hogy visszatérjünk ahhoz hol, mondáshoz, hogy ugye mindenki a nap fényre tör, és, és mindenkit minél többen bele tudnak szólni az ügyek megoldásába, és minél többen tudják a hangjukat hallatni, annál könnyebb a helyzet, míg hogyha hogyha egyszerűen túl nagy a csábítás ahhoz, hogy a magánszférába távozzanak a közhivatalnokok, akkor ö, fontos, hogy meg tudjuk kérdezni azt a bizottság vagy az Európai Uniós intézmények része, hogy hova mennek, milyen munkát kívánnak elvállalni a az itteni pozíciók után. Tehát részletezzék azt, hogy hova, milyen szándékkal kívánnak távozni, és hogyha ez, ezt megtesszük, akkor ez a civil társadalom vagy az uniós intézmények számára lehetővé teszi azt, hogy monitorozzák a, az ilyen munkahelyváltásokat, az összeférhetetlenséget. A személyzeti szabályzatban vannak ugye jogi eszközök is, amelyek lehetővé teszik, hogy kizárjuk ezt. Ezek rendelkezés állnak, ezeket csak végre kellene hajtani. De a végrehajtásban még nagyon sokan kellene, hogy részt vegyenek. Aztán kereskedelmi titkok kérdése. Ha vannak ezzel kapcsolatban panaszok, akkor nyilván ezeket is kezelni fogjuk, de ezekről én nem tudok. Aztán a klinikai a kapcsolatos átláthatóság. Hát hétfőn sor kerül egy ülésre, ahol is a nemzetközi tudáshoz, tájékoztatáshoz való jókról lesz szó, pontosan az a klinikai adatokkal kapcsolatos átláthatóságról, az adatok hozzáférhetőségéről lesz szó, és Rassi úr az Európai Orvosügyi eh, Ügynökség részéről, és már nagyon jól, eh, nagyon széles körben ismert szakértők is részt fognak venni ezen az eseményen. Valéna úr, a Frontex-szel kapcsolatban az alapjogok kérdése. Ombudsmanként azt is megpróbálom megvizsgálni, vagy azt is megpróbálom lehetővé tenni, hogy, hogy maximálisan kihasználjuk az európai ombudsmani hálózat lehetőséget, tehát például a közös vizsgálatot, nyomozást próbálok indítani, tehát a, ta, a tagállamok hozzáteszik a magukét, és akkor összefogva talán többet érhetünk el, éppen például a Frontex, a bevándorlók kérdésében ez lehet, hogy hasznos lenne, és úgy tűnik, hogy érdeklődnek is többen ez Aztán Csáki úr, Szlovákia kérdése, igen, 31 esetet panaszt nyújtottak be, és nulla esetben zajlik eljárás. Nem azért szerepel ez így, mert nem vennénk tudomást ezekről az esetekről Szlovákiában, én csak egyszerűen azt feltételezem, hogy ezek nem a hatás körünkben tartoztak, de nagyon örülök, hogy ezt is figyelemmel követte, hogy hogyan jártunk el, és reméljük, hogy mindenki ez eljut, hogy mi is az, amit mi tenni tudunk, mi a hatáskörünk. Aztán az átláthatósággal kapcsolatos további kérdések, Spanyolország esetében is ugye felmerült ez, hogy mi van akkor, hogyha hogy mi történik akkor, a több illetékes kompetens ombudsman is rendelkezésre áll, van, ahol ugye csak egy van, de Dániában is több van, Spanyolországban is több van, és vannak úgymond ágazati ombudsmanok és gyerekeket felelős ombudsman, a pénzügyi szolgáltatásokért felelős ombudsman, nyugdíjakért felelős ombudsman, és itt tovább. Tehát vannak ilyen megoldások, és más országokban nem ágazati, nem regionális ombudsmanok vannak, minden tagállam maga döntet arról, hogy milyen rendszert épít fel, mire van szükség, mit részesítenek előnyben. De fontos az, hogy minden tagállamban olyan rendszer dolgozzanak ki, amely ott jól működik, de ha túl sok ombudsman elrendelkezés, akkor ez kicsit összezavarja a polgárokat, nem tudják, hogy kihez forduljanak. Lehet minőségbeli különbség is az egyes ombudsmanok között. Tehát én azt gondolom, hogy hogy néha a tagállamoknak, a közigazgatásnak kell eh, itt fellépnie és, és auditálnia, ellenőriznie kell az ombudsmanokat, meg kell vizsgálni azt, hogy um, hogyan lehetne hatékonyabban, észszerűbben uh, szervezni az ő munkájukat. De amíg működik egy rendszer, addig bármiféle rendszer jó lehet az egyes tagállamok számára. Aztán a 20%-os uh, eh, idézet a jelentésből. Azt gondolom, hogy az ember el is mondtam, hogy, hogy, hogy nagyon aggódunk, amiatt a 80%-os arány még nőni fog, de 20% mögött számos ok meghúzódhat. De amit én remélek, az a, és ebben biztató volt a bizottsággal való együttműködésük is, Ugye mi nagyon formálisan járunk el, hiszen levelet küldünk, levelet kapunk, mindenki írásban állásfoglal, és tovább. Én szeretnék informálisabban is kapcsolatot tartani a bizottság minél több szintjével. Jó lenne, ha megismernénk egymást, és így tudnánk együttműködni személyes szinten is. És a kinevezésem után nem sokkal fontosnak tartottam ezt, és a Catherine Dével találkozzam a a bizottság főtitkárával, és egy kis munkacsoportot állítottunk fel az ő és az én csapatomból, hogy megnézzük, hogy melyek azok a területek, ahol nehézségeink vannak, és megpróbáltunk közösen ezeken dolgozni. Én valóban együttműködő szeretnék lenni, észre szeretnék itt felépni. Én nem, nem parancsolhatok senkinek, de amíg az én hivatalomat függetlenként, pátatlanként ismerik el, és úgy gondolják, hogy észszerű ajánlásokat ad ki, és megfelelő vizsgálatokat végez, akkor úgy gondolom, hogy, hogy elfogadott a munkánk, ugye itt a szerződések lefektetik azt, hogy szükség van európai ombudsmanra, és mi mindent megteszünk azért, hogy támogatást kapjuk a munkánkba, és a legjobb munkát végezzük. Köszönöm szépen, és külön köszönetet szeretnék mondani azért, azért, hogy valamennyi képviselőnek névre szólóan választ adott, és ilyen konkrétan megválaszolta a kérdéseket. Nehéz itt összefoglalni mindezt, de valóban a hatékonyság, hatásosság, az, a láthatóság és a relevancia valóban kulcsfogalmak. A legjobbakat kívánjuk a munkájához, és jövőben is szeretnénk szorosan együttműködni önnel a különböző területeken a jövőben. Köszönjük szépen, és akkor a kollégákat háromkor ismét viszont látjuk itt. Köszönöm.